Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági képviselők, és köszönöm az összes feltett kérdésüket. Az elmúlt néhány hét alatt találkoztam valamennyi politikai frakcióval és szakbizottsági koordinátorral is. Ezek a tárgyalások sokat segítettek abban, hogy a lényegi kérdésekre koncentráljak, amelyeket bevezetőmben körvonalaztam. A digitális ágazat egyre fontosabb szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a beruházásokban és a növekedésben. A számítástechnika és a digitalizálás mindenütt jelen van napról napra fejlődnek, és Európának lépést kell tartania ezzel. Amennyiben engem megerősítenek alelnökként, és hogy hozzak létre egy egységes európai digitalizált piac, számomra prioritás lesz, úgy, ahogy ezt a a Juncker elnök úr is felvázolta a céljai között. Ez nem csak abban fog segíteni, hogy a gazdaságunk fellendüljön és több munkahely jöjjön létre, javítani fogja az állampolgárok mindennapjait is és az európai vállalatok versenyképességét a digitális korban. Ez azt is jelenti, hogy Európa digitális környezetét ösztönözni kell, segíti a jogbiztonságot és azonos feltételeket biztosít mindenki számára. Ez jelenti ugyanakkor a bizalomépítését az online világban, azzal, hogy megerősítjük a kiberbiztonságot, illetve jobban védjük a magán és a kereskedelmi adatokat. Ez azt is jelenti, hogy sok akadályt le kell bontani, amelyek jelenleg még akadályozzák az igazi digitális piac érvényesülését. Úgy gondolom, hogy a digitális belső piac jó lenne a vállalatoknak és az állampolgároknak, valamennyien szeretnék. A gyors, nagysebességű kapcsolat, a korlátmentesség, határok mentessége és egy közös, egységes infrastruktúra a cél. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a várakozásoknak és elvárásoknak, amennyire csak lehet átláthatóan kívánok dolgozni. Konzultálva, partneri kapcsolatban, és a kölcsönös bizalom építés légkörében Folyamatos párbeszédet kívánunk folytatni valamennyi érintett szakbizottsággal. Köszönöm. Tisztelt biztos jelölt úr, még egyszer szeretnék köszönetet mondani egy ilyen hosszú megpróbáltatásért, hogy az elmúlt néhány hétben ön sokat készült, és rendkívül sok mindenre kellett kitérnie a kérdésekre adott válaszoknál nem csak ebből a bizottságból érkezett kollégák, hanem a parlament minden képviselője úgy gondolja, hogy a digitális gazdaság nagyon fontos, és a digitális terület a jövőben minden tevékenységünket érinteni fogja. és ezeket a kihívásokat fel kell vállalnunk annak érdekében, hogy biztonságos digitális világ alakulhasson ki. Holnap fogjuk az értékelést elvégezni, csak ez után következhetnek az online fórumok, hiszen ma volt az igazi hivatalos nyilvános meghallgatása önnek, a három érintett szakbizottság koordinátorai holnap délelőtt 11 órakor ülnek össze, és ez előtt még az IMCO szakbizottság koordinátorai egyeztetnek, a 6Q2-ben pedig sor kerül tehát a koordinátorok egyeztetésére. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok!